bizottsággal kapták meg ezt az anyagot. A 69C bekezdés értelmében intézményközi tárgyalások kezdődtek. A mandátum, amely ezen tárgyalásokra vonatkozik, ez megtalálható a plenáris ülés honlapján, és a címeit ezen anyagoknak az ülés jegyzőkönyvében publikáljuk.